hiszen meg kell néznünk, hogy ki küldött hadihajót Gibraltár környékére. Na mi bárom punto nem tűnik számomra a napirendhez kapcsolódó kérdésnek, úgyhogy akkor szavazzunk. Egy állásfoglalásról először, egy közös állásfoglalásról a néppárt, az ALDE, a zöldek, a 18-as módosítóról szavazunk, 6-os bekezdésről megnyitom a szavazást. voto è chiuso lezárom a szavazást elutasítottuk Nézzük az eredeti szöveget, megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes bekezdés eredeti szöveg, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 9-es, 3-as módosító ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítva. Eredeti szöveg első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. egy chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es bekezdés eredeti szöveg két részről szavazunk el, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. volt a kiúza. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosító, megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 12-es bekezdés 4-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 13-as bekezdés, 16-os módosító, megnyitom a szavazást név szerint. Voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 17-es módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. In voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 17-es bekezdés eredeti szöveg első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as bekezdés, 8-as módosító, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. voto Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 12-es módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Eredeti szöveg következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as bekezdés, 20-as módosító. Megnyitom a szavazást. Il voto. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottó. Kilences módosító. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Eredeti szöveg következik 23-as bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es bekezdés eredeti szöveg első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös bekezdés eredeti szöveg első rész megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész ki van mellette, ellene. Ki tartózkodik, elfogadtuk. 25-es bekezdés eredeti szöveg, név szerint szavazunk, mellette. megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as bekezdés eredeti szöveg első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Eredeti szöveg első rész 31-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es bekezdés eredeti szöveg első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 35-ös bekezdés 15-ös módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 19-es, megnyitom a szavazást. Itt volt a accuser. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. B. Preambulum bekezdés eredeti rész, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes preambulum bekezdés eredeti szöveg három részben, első részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. M preambulum bekezdés eredeti szöveg két részben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. N preambulum bekezdés. Egyes ötös módosítók. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Emendamento 6. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes módosító P, bereomló bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Eredeti szöveg, három részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. P. Preambulum bekezdés után hetes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most összességében eh, az állásfoglalásról szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Hanno votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A közös állásfoglalás tervezett javaslatot 516 eh, igennel, 133 nemmel és 50 tartózkodással elfogadtuk.